ezzel elértünk az ülés végére. A következő ülés elején jóváhagyásra rendelkezésre fog állni a jegyzőkönyv, hogyha nincs ellenvetés, akkor a mai ülésen elfogadott állásfoglalásokat az állásfoglalásokban megnevezett személyeknek, illetve intézményeknek el fogom jutatni. Ódi úr szeretne még szót kérni. Euh, Igen, elnök úr. A házszabály alapján szeretnék hozzászólni, elfelejtettem melyik cikk alapján, amely szerint eh, amikor mm, ünnepi beszédet tartanak nálunk, az államfők, Tunézia elnöke volt itt, Simon Perez Izrael elnöke, és nem szólt az európai himnusz, pedig ez a szabályban, a házszabályban ez szerepel. Nem tudom miért nem, talán ezt meg tudják magyarázni. Nagyon sajnálom, hogy ezen, a két, ezen két alkalommal nem szólt a himnusz, miért nem. Herr Odi, Ihnen is... Odi elkerülte figyelmét az a eljárási szabályzati rendelkezés, amely ezt, megmód, amely ezt módosította. Nem hallottam ellenvetést a jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Berekeztem az ülést, mindenkinek jó hazautat és jó hétvégét kívánok. Az ülést berekeztem.